Kedves kollégák, megkezdjük a mai ülést. Szeretném bejelenteni, hogy folytatjuk az ülést a mai nappal. A legutóbbi ülés jegyzőkönyvét mindenki megkapta, van-e hozzá megjegyzés? Úgy látom, hogy nincs hozzá főzni való. Ebben az esetben elfogadottnak minősítem a jegyzőkönyvet. Három információval, közleménnyel szeretnék szolgálni. Az a megtiszteltetés ért engem, hogy a 2009-es, 89-es számú írásos nyilatkoz, nyilatkozatot a megfelelő számú aláírással látták el, ezt elfogadtuk. Ez a nyilatkozat Kanada egyoldalú nyilatkozatára vonatkozott a cseh Európ állampolgárokkal kapcsolatban. A tanács és a bizottság intézkedéseket fog foganatosítani Kanadával szemben, a cseh köztesek állampolgárai esetében előírt vízum kényszerre kapcsolatban. Reméljük, hogy a és bizottság megfelelő nyilatkozattal fog előállni, és a cseh állampolgároknak ugyanazokat a jogokat kell biztosítani, tehát hogy vízumentesen utazhassanak Kanadába, mint minden más EU állampolgárnak. A második nyilatkozat március 11-e, második alkalommal különleges napot fogunk megünnepelni. Négy nap múlva pénteken, 2004-ben bomba merényletet követtek el, több száz ember életét kiotva Madridban hasonló ö, esemény következett be hat hónappal később. huszonvalahány valahány ember halt meg. A terrorizmus a demokrácia éleni támadás, a terrorizmus nem indokolható semmivel, de nincs olyan terrorista, aki az európai értékeket gyengíthetné, és az európai demokrácia szellemének értékét, vagy szelleségét lábbal tiporhatna. A harmadik közlemény nagy aggodalommal állapítottuk, meg lehet, hallottuk, hogy Tajvánban vég, kivégeztek öt embert pénteken. A halálbüntetés végrehajtása 2006 óta alapvetően moratóriumot függesztettek ki a halálbüntetés végrehajtásával kapcsolatban. Mégis halálbüntetéseket végrehajtanak világszerte. Mi azt követeljük a tajvani hatalma gyakorlótól,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 Az erre vonatkozó módosításokat ma este hétig várjuk, szavazni pedig szerdán március 9-én 12.30-kor fogunk. Ezek a megjegyzések a 2012-es, 13-as naptárat illetik, és ugyanaz az eljárás. Higgins úr további, <clears throat> Joe Higgins és Ellen Kelly arról tájékoztatok írásban, hogy európai parlamenti képviselői mandátumok lejár, mivel az ír parlament tagjaivá választották őket. A hetes, az első szabályzat hetes cikkelje, kettes bekezdése azt mondja ki, hogy illetve a négyes per négyes cikkeljel összhangban a két képviselőt 2011. február 25-i hatállyal mentesítjük hivatali teendőiktől európai parlamenti képviselőként. Az utolsó közlemény Most pedig az egyszerűsített eresban elfogadott jogi dokumentumokról van szó. Arról szeretném őket tájékoztatni, 74-es eljárási szabályzat értelmében ezen jogi, a jogszabályok címeit majd közzé tesszük a jelen ülés jegyzőkönyvében. Négy ilyen jogszabályról van szó. Ezen jogszabályoknak a címeit megtalálják tehát majd a jegyzőkönyvben. Most pedig a napirend elfogadásáról szeretnék szólni, az eheti napirend elfogadásáról. A napirend tervezetet március 6-án az elnökök értekezlete jóvá hagyta az első szabályzat 7-es cikkeivel összhangban, és mindenki megkapta ezt az elfogadott végleges napi rendtervezetet, és ezt fogjuk elfogadni. Hétfőn nincsenek változások, semmilyen változatással nem történt javaslat. Kedden van egy módosítás, a jogi bizottság elfogadta Speroni úr jelentését, amely Elmar Brock parlamenti mentemjogának feloldásáról szól. A frakciókkal és a az érési a 138-as cikkeivel összhangban ezt a jelentést beépítettük a holnapi napi rendtervezetbe, ez a szokásos eljárás a 138-as cikk értelmében. Szerdán és csütörtökön nincsen változása irányuló kérelem, vagy módosítása irányuló kérelem, így módon elfogadottnak tekintem a jegyzőkönyvet és rátérhetünk az első ülésnap első napi rendi pontjára. Az első jelentés szerzője Anni Podimáta asszony, innovatív finanszírozás globális és európai szinten a jelentés címe. Úgy úr. Én szót kérek az Európai Unió szerződéséről szóló szerződésben szereplő 16-os cikkeit. Ezen a héten az Nikola Sárközi állam fő kezdeményezésére szeretné, ha egy csütört, hogy pénteken lesz rendkívüli tanácsülés.